elképzeléseit 15 percben. Öné a szó. Igen tisztelt elnök, hölgyek és urak, igen tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt kollégák. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőségért, hogy az európai népek választott képviselői előtt kaphatok szót. Én már kétszer voltam az Európai Parlament tagja, éppen ezért tökéletesen tudom, hogy milyen fontos az Európai Parlament szerepe. Abban, hogy napi alapon tárgyaljunk az európai polgárokkal. Amennyiben megerősítést kapok a bizottság helyettes elnökeként, akkor ígérem, hogy mindig keresni fogom az Európai Unióval történő együttműködést, és szeretném erősíteni intézményeink legitimitását. Az euró és a szociális párbeszéd lenne majd a feladatom. Ez két nagyon lényeges kérdés, hiszen az Európai Unió gazdaságát és az eurózóna gazdaságát kell úgy növelni, hogy több munkahely keletkezzen. Garantálni kell az euró stabilitását, koordinálni kell a gazdasági szociálpolitikát úgy, hogy mindenki profitáljon az európai együttműködésből. Az európai vasfüggöny mögött nőttem fel. Éppen ezért nem volt lehetséges számomra, hogy Európa része legyek. 25 évvel korábban leomlott a vasfüggöny, és a békés, demokratikus átalakulás előtt megnyílt az út. Lettországhoz hasonló országok esetében az Európai Unió a demokratikus gazdasági és szociális átmenet biztosítéka volt. Éppen ezért meg vagyok győződve, hogy az európai eszme az, amely utat mutat nekünk. Hiszek az európai értékekben, a demokráciában, a szociális piacgazdaságban és a mindenki számára meglévő egyenlő lehetőségekben. Csak együtt leszünk képesek a kihívásokat megválaszolni. A gyorsan változó világban ezek a kihívások a globalizáció, a korosodó társadalom és a klímaváltozás fogalmaival írhatók le. Én akkor voltam lett miniszterelnök, amikor az Európai Unió történetének legsúlyosabb válsága érintett meg minket. Prioritásom az volt, hogy begyorsítsam a gazdasági növekedést és munkahelyeket teremtsek. A strukturális reformok eredményeként sikerült visszatérnünk az egészséges államháztartáshoz, és ma Európa egyik leggyorsabban növekedő gazdasági vagyunk gazdasági ösztönzőket kellett alkalmaznunk, amelyek nagyrészt az európai alapokból származtak. Egy szociális biztonsági hálózatot is létrehoztunk, hogy a válság szociális következményeivel foglalkozzunk. Lettország a Maastrichti kritériumokat betöltvén az idén csatlakozott az eurózónához. Ezek a vázolt folyamatok nem lettek volna lehetségesek a szociális partnerekkel folytatott megfelelő párbeszéd nélkül, hiszen nagyon érzékeny gazdasági és szociális döntéseket kellett hoznunk. Amikor bevezettük az eurót, ezáltal bizalmunkat is kihangsúlyoztuk, hogy hiszünk az európai projektben. Az Európai Parlament tagjaként, a lett parlament tagjaként lett pénzügyminiszterként és a Lett Nemzeti Bank vezető közgazdászaként is tevékenykedtem. Úgy gondolom, hogy ezek a tapasztalatok megadják nekem a megfelelő tudást és ismereteket, hogy hozzájárulhassak a szociális, gazdasági és monetáris politika sikeréhez. Tehát az Európai Gazdaság és Monetáris Unió kihívásaival szemben fel kell vennünk a kesztyűt gazdasági és fiskális politikánkat szociális és munkaerőpiaci politikákkal kell összeegyeztetni. Ha az Európai Parlament is hozzájárul kinevezésemhez, akkor szeretném garantálni, hogy az euró stabilitása és a makrogazdasági vezetés a szociális tisztességgel párosul majd. Azonban el kell mondanom, hogy az európai élénkítés még egyenetlen és törékeny. Az Európai Unióban egy másfél százalékos éves növekedést terveznek. Ez pedig egy százalék ponttal kevesebb, mint a válság előtt. A munkanélküliség is 11%-os az eurózónában. A fiatalok közötti munkanélküliség 20% fölött van, és a 15 és 29 év közötti generációból 16%-ának se munkája nincsen, se iskolába nem jár. Európa nem engedheti meg magának, hogy egy egész nemzedéket elveszítsen. Az európai gazdasági struktúrák sokáig gyenge lábon álltak. Éppen ezért, ha visszatérünk a növekedéshez, akkor a gyenge pontokra kell koncentráltunk. Tudjuk, hogy magas az eladósodás, tudjuk, hogy korosodik a lakosság, az európai infláció nagyon alacsony, és ennek következménye a lassú növekedés, illetve a stagnáció is lehet. Ezeket a problémákat nevükön kell nevezni, és vissza kell térítenünk Európát a fenntartható növekedés pályájára. Éppen ezért össze kell hangolnunk cselekedeteinket kereslet és kínálati oldalon is, nemzeti és európai szinten is. A befektetések, a növekedés és a munkahelyek, ez a prioritás háromszög az, amely foglalkoztatni fogja a jövendő bizottságot. Az elkövetkezendő három év alatt egy 300 milliárdos befektetési csomag lesz az első lépés. És ezzel szeretnénk Európában munkahelyeket teremteni. Ez természetesen érinti majd a meglévő európai alapokat is. Az európai strukturális alapokat sokkal bölcsebben kell befektetni, és az ifjúsági garanciát gyorsan és hatékonyan meg kell valósítanunk. A válság azt is megmutatta, hogy az európai intézmények rendszere is előregedett. Az elmúlt évek alatt fontos lépések történtek, hogy foglalkozzunk ezekkel a problémákkal. A fiskális és gazdasági kormányzást erősítettük, a válságmenedzselési keretet is létrehoztuk, működik, ezen kívül pénzügyi felügyeleti hatóságokat hoztunk létre, és a nemzeti politika ex ante összehangolása is erősítette a gazdaságunkat az európai szemeszter alatt. Ez azt jelenti, hogy erős védőfalakat építettünk. A bankunió is úton van. Nagyon fontos az euró térség számára, hogy egészséges növekedésnek induljunk. A bankok mérlegenek gyengesége viszont megakadályozza őket abban, hogy a gazdaságnak kölcsönöket adjanak. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió sokkal robusztusabb annál, mint hogy ne álljon ellen a gazdasági sokkoknak. Azonban ez nem jelenti azt, hogy nem kell fáradoznunk annak érdekében, hogy az EMU összefogottabb, versenyképesebb és szociálisan befogadóbb legyen. Tehát most arra van szükség, hogy tovább haladjunk a strukturális reformokkal. Például a foglalkoztatási és szociális mutatókat jobban kell figyelembe vennünk. Ezen kívül a stabilitásoktumban előirányozott rugalmassággal is erősebben kell élnünk. Úgy pedig, hogy az Európai Unió tagállamai számára átlátható, egységes megoldás szülessen. A gazdasági párbeszédet aktívan kell folytatnunk, hogy minél hamarabb túl legyünk a gazdasági kormányzás problémáin. Említhetnék olyan lépéseket, mint a stabilitás és növekedési paktum, a six-pack és a two-pack, a kettes és hatos csomag. Amennyiben a tisztelt ház jóvá hagy engem. Moszkovici biztos jelölte, szorosan együttműködök majd annak érdekében, hogy jobban koordináljunk politikánkat. Ez pedig Tejszen asszonyjal való együttműködésemre is vonatkozik. Így sikerül megőriznünk az Európai Unióba vetett hitelt, a stabilitást és hitelességet úgy, hogy erősebben figyelembe vegyük a foglalkoztatást és a politikánk szociális kihatásait. Egyidejűleg természetesen az ország specifikus ajánlásokat is figyelembe kell vennünk. A politikánk célja az, hogy csökkentsük az egyenlőtlenséget és a szegénységet. Végezetül pedig szeretném, ha tapintható sikereink lennének, amelyek megkönnyítik az emberek életét. Tisztelt parlamenti képviselők! A gazdaság és monetáris unió víziója rövid távú, középtávú és hosszú távú. Ezt pedig az EMU leírásában is megtaláljuk. Ahogy a bizottság elnöke is említette, a négy elnök jelentése és a bizottság közleménye amely az EMU szociális dimenziójáról szól, alapját képezi a további politikánknak. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió a lehető legszorosabban együttműködjön, mind a 28 tagállama. Az eurozónának pedig nyitva kell maradni az új tagok számára, természetesen amennyiben ezek teljesítik a Maastrichti kritériumokat. Fenntartató módon. Ahogy az Európai Unió fejlődik, a közösségi módszernek is fejlődnie kell. Nagyon alaposan ki kell értékelnünk a különféle opciókat, amelyeket a jelen szerződések adnak nekünk, és fel kell készülnünk egy lehetséges szerződés módosításra is. Tisztelt tagok! Amennyiben a bizottság alelnökeként megerősítést kapok önöktől, a mandátumomba az is beletartozik, hogy a jövőbeli stabilitást újra kiegyensúlyozzam azon országok számára, ahol eh, problémák vannak. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit eh, Juncker bizottsági elnök mondott, hogy a jövőben az összes támogatási és program nem csak egy fiskális fenntarthatósági vizsgálat alapját kell, hogy képezze, de ugyanígy szociális behatási vizsgálatnak is alá kell vetni. Remélem, hogy a tagállamok eh, hagyatkozhatnak majd erre az eszközre. Tisztelt parlamenti képviselők! Amennyiben jóvá hagynak az Európai Parlamentben bizottsági alelnökként, akkor az euróért és a szociális párbeszédért leszek felelős. Mind a kettő ugyanolyan fontos. Nagyon fontos az, hogy az eurót két oldaláról fejlesszük, a szociális és a pénzügyi oldaláról is. Az európai integráció történelme során a szociális párbeszéd nagyon lényeges volt az európai szociális és gazdasági modell számára. A szociális párbeszéd teljes mértékben alapvető, hogy a reformok lehetségesek, fenntartatóak és hatékonyak legyenek. Az Európai Gazdaság és Monetáris Unió alapvető eleméről van szó. Szorosan együttműködök majd a foglalkoztatási biztossal, hogy az európai szociális párbeszédet európai és nemzeti szinten is előmozdítsuk. Az euró és szociális párbeszédért felelős alelnök szerepe az, hogy a gazdasági és szociális ügyeket egyenlő módon kezelje, és hogy a szociális párbeszéd szerepét erősítse. Ez az Európai Parlament aktív részvétele nélkül nem valósítható meg remélem támogatni fognak, és az Európai Unió agendáján a gazdasági és szociális politika ugyanolyan súlyt kap. Köszönöm szépen!